Kolléginnen und Tisztelt képviselőtársak! Kollégák! Kezdjük meg az ülést! Do you have any remark? Van-e a napi rendel kapcsolatban bármi hozzáfűzni valójuk? Úgy látják, nincs elnöki közlendők. Úgy gondolom, a honlapi nap során jelentéstevőnket a firam tárgyában kell majd megkérdezni, hogy hivatalosan nevezem meg az országot, hogy ismertessen bennünket azzal a helyzettel, ami a hétvégén történt, illetve az azt követő. Ja, ezért aktuális lesz ennek megbeszélése, talán meg tudjuk szervezni holnap. Jegyzőkönyvek, van-e gond? Nincs. Megyünk tovább. Első igaznapi rendi pont, eszmecsere Giorgio Magváslivel, Grúzia elnökével. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy eljött körünkbe, és időt szakított arra, hogy megvitasson velünk fontos kérdéseket. Éppen a rigai csúcs előtt állunk, rigai csúcs a szomszédság politikában levő barátainknak és partnereinknek, és nekünk is nagyon fontos dolog lesz. Először is a nemzetek azon jogát szeretnék megerősíteni, amely Európa, illetve a világ ezen részé fontos, azaz, hogy szuverenitásukba eső döntéseket önállóan hozhassanak meg, beleértve azt is, hogy szerződéseket kössenek és hajtsanak végre, akár az Európai Unióval. És segítenünk kell. Olyan nyomásnak vannak kitéve ezek az államok, amelyekben segítenünk kell nekik, mert ugye nyomás, gyakorlás súlyos agressziókig elmehet a nagy szomszéd részéről, láttuk ezt Ukrajnában, ám az ön hazájában is vannak-e felől tapasztalataik. Ez kell legyen tehát az első naprendi pontunk és az üzenetünk, hogy segíteni akarunk a társulási megállapodással, a szabad kereskedő megállapodással, amelyet mind a két fél végrehajthat. És végre kell hajtson ahhoz, hogy az átalakulás folyamatában segítsük a térség országait. Szükség van erre ahhoz, hogy megfelelő módon fejlődhessenek, ezek az országok, az ön hazája is. A demokrácia, a társadalmi, gazdasági rend, a jogállamiság útján, amely jobb életet kínál ezen államok polgárainak. Ennek keretében kell megvitassuk a vízumkönnyítés kérdéseit. Ebben érdekes lehet, hogy a Nemzeti Parlament Külügyi Bizottságainak tagjával találkozott a múlt héten. Fontos cél az, hogy teljes vízum törlés legyen, ám addig is díjmentes vízumokat adjunk ki a nyár folyamán a grúz fiataloknak, hogy Európába utazhassanak. És az ukránok is, és az oroszok is. Az is jó lenne, ha több orosz jönne Európába. Minél többen jönnek ide, annál kevesebben esnének a propaganda áldozatául Oroszországban szerintem. Ebben az értelemben lenne fontos tehát, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Önnel meg is adom a szót. Ezt követően Karim úr kapja majd meg a szót, ha itt van. Még nem futott be. És aztán a delegációknak. Parancsoljon. Elnök úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. tisztelt parlamenti képviselő, meg képviselők, megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek. Különösen most, amikor felkészülünk nagyon fontos és jelentős lépésekre a kül- és belpolitikai folyamatainkban, a rigai csúcsra felkészülve, hagyjasszak meg önökkel néhány gondolatot és véleményt ezen eseménnyel kapcsolatban, hogyan készülünk rá, mik a várakozásaink. A 2014-es év nagyon fontos volt Grúzia számára, Ukrajna számára és Európa számára is. Néhány nagyon súlyos kérdés merült fel ebben az évben, és a válaszok is meg kellett szülessenek, meg kell szülessenek 2015-ben ilyen vagy olyan formában. A válasz egyik része kapcsolódik Rigához, és az ott hozandó döntésekhez, meg ahhoz, hogy milyen válasz lesz barátaink és szövetségeseink részéről azon nehézségekre, amelyek Ukrajnában kialakultak, és általában a keleti partnerség országaiban. Grúzia a keleti partneri körnek 2009-ben lett aktív tagja, ez röviddel a háború után volt, akkor, mikor nehéz időket élt meg hazám, és a keleti partneriség nagyon fontos napirendet alakított ki számunkra, amelyet hazám aktívan kihasznált és érvényesített az elmúlt öt évben. Bevezettünk egy nagyon aktív rendet, intenzív párbeszédet kezdtünk európai partnereinkkel, és ezt öt évet arra is használtuk, hogy megreformáljuk és továbbfejlesszük a politikai rendszerünket, társadalmunkat a keleti partnerség értékei és céljai mentén. Mindemellett a világosan ezt is nyilván kinyilvánítottuk a társulási megalapodás aláírása után, hogy az európai perspektíva számunkra fontos, orientációs pont, kulturális, politikai, geopolitikai szempontból is, mert nem egy kormány követ, hanem a teljes társadalom, függetlenül a politikai oldaltól, Ebben a szellemben készültünk fel erre a rendkívül fontos eseményre. És egy nagyra törő hazai programot is igazdottunk ehhez. Ez európai partnereink jelentéseiből is kitűnik. Tehát a rigai csúcsra készültve, készülve egy olyan eseménynek nézünk elébe, amely világosan leírja egyrészt, hogy Grúzia mit tett eddig, és világos választ ad azokra a kérdésekre, amelyeket az imént ismertettem. A következőek ezek a kérdések. Vajon az Oroszország körüli nemzetek megérdemlik-e, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy szabad, demokratikus országok legyenek, saját döntéseket hozhassanak, és vajon megérdemlik-e a támogatást és védelmet a barátaik részéről. Hogyan építjük ki azon két gazdasági blokk jövőjét, amelyek megosztják, amelyek megosztanak, megosztanak ezek, ez a hat ország a Vámunió és a szabadkereskedelem tekintetében. Világosan látjuk azt is, hogy akik aláírták a CFTA-t, illetve akik a Vámunióban vannak, lehetőséget mutatnak egymás számára. Ezek a kérdések kötődnek az Európai Unió jövőjéhez és biztonságához, és Grúzia nagyon fontos szerepet játszik Európa számára, a gaz, hiszen ö, Grúzia számára fontos az energiabiztonság, és két nagyon fontos területen a Kaszpi-tenger térségében fontos szerepet játszik, és ezért nagyon fontos tranzitországá válhat. Jövők tekintetében is nagyon fontosak szövetségeseink. Tehát ezen kérdésekre gondolván aktívan előkészítettük a rigai találkozót, elvégeztük a házi feladatunkat, és úgy véljük, hogy a rigai találkozó hozzá fog járulni a Grúzia jövőbeli fejlődéséhez, illetve Grúzia európai útjának fejlődéséhez, és majd ez végezetül kifejezett célunkhoz fog elvezetni, vagyis ahhoz, hogy hazám, az Európai Unió tagja lehessen. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, Vemingjens úr. Köszönöm szépen. Nagy megszületetés számomra az, hogy üdvözölhettem Önöket itt az Európai Parlament AFED szakbizottságában, és örülök annak, hogy a társulási szerződés az Európai Unió és Grúzia között, amelyet tavaly decemberben ratifikáltak itt az Európai Parlamentben, ezt most már végre is hajtják. Két héttel ezelőtt Grúziában jártam jó magam is, és örömmel láttam azt, hogy az átlag emberek is már előnyét élvezik annak, hogy a, az Európai Unióhoz közelít Grúzia, ezt jó látni. Azt is örömmel láttam, hogy a reformokat valóban elkezdték bevezetni. Hogyha lehetne egy ajánlásom, akkor azt mondanám, hogy ne álljanak most le, mert azok a reformok, amelyeket már rég, végrehajtottak, azok nagyon jó alapot képeznek. Ezek nem csak a reformok miatt jöttek létre, ezek befektetést jelentenek a jövő generációjába, Üdvözlöm Önöket még egyszer, és köszönöm szépen. Véda úr, köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, Mákolás Silic úr, Először is szeretném elmondani azt, hogy rendkívüli módon örülök annak, hogy ellátogatott a külügyi szakbizottságunkba. Egy olyan időpontban, amikor nehézségek vannak szomszédságunkban, és jó látni azt, hogy jók a kapcsolatok az EU és Grúzia között. A frakcióm, az EPP reméli azt, hogy a rigai csúcs találkozón további akarat mutatkozik majd arra, hogy ezeket a viszonyokat tovább elmélyítsük. A keleti partnerség létezik, viszont vannak konfliktusok is, ugyanis Oroszország fenyegetettséget jelent. Az olyan országok, mint Ukrajna, Moldávia, Grúzia nagyon erős szerepvállalást mutattak, és azt szeretném megtudni, hogy Oroszországot hogyan látják Grúziában, hogyan tekintenek Oroszországra. Nemrégiben azt mondták, hogy a biztonságot fenyegeti Oroszország, de van-e konszenzus a politikai elit körében az ön hazájában ezt a kérdéskört vezően? Még egy pont, mi a helyzet a belpolitikával Grúziában? A márciusi a Nemzet az intézet beszédében azt mondta, hogy a probléma az az, hogy rendszerszerű párhuzamosát tapasztalható a adali mechanizmusokban, és emiatt gyakran nem lehet tudni, hogy ki miért felel. Egy kicsit ezt ki tudná fejteni? Mert ez eléggé aggasztónak hangzott, főként, hogyha figyelembe veszük az intézményi kapcsolatainkat. Szeretnék erről több információt kapni. panie przewodniczący! też ogromnie się cieszę z obecności. köszönöm szépen. rendkívül örülök annak, hogy eljött ide az Európai Parlamenti Szakbizottsági ülésünkre a grúz elnök. Számunkra nagyon fontos Grúzia függetlensége. Nemrégen hagytunk jóvá egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban, és ebben hangsúlyoztuk azt is, hogy mennyire fontos azon országok függetlenségének garantálása, ahol ez a függetlenség veszélyben forog. Gondolunk eh, nem utolsó sorban a megszállt területekre. Nemrég eh, nyugtalanító hírek jutottak el hozzánk azzal kapcsolatban is, hogy milyen csapatmozgásokra került sor Abháziában, egy olyan területen, amelyet Oroszországon kívül gyakorlatilag senki sem ismer el. És ebben az összefüggésben szeretném azt kérni öntől, tisztelt elnök úr, hogy tudná tájékoztatást adni nekünk arról, hogy milyen az ottani helyzet. Hogyan működnek az intézmények ezen a területen. Tudjuk, hogy Grúzia függetlensége nagyon fontos számunkra, és azt akarjuk, hogy harmonikus, demokratikus folyamat menjen végbe Grúziában. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy az elmúlt hetek és hónapok során más hírek is eljutottak hozzánk, amelyek nyugtalanítóak. és beszéltünk az egységes nemzeti mozgalomról is, az ellenzéki pártról. Azt akarjuk, hogy harmonikus legyen a kapcsolat a kormány és az ellenzék között. Ez ugyanis egy rendkívül fontos eleme a demokráciának, és ez nem utolsó sorban egy olyan fontos elem, amely az ország függetlenségét és a demokráciát is biztosíthatja. Éppen ezért nem akarjuk, hogy kívülről bárki beavatkozzon az ország politikájába. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A liberálisok is örömmel fogadják itt Grúzia elnökét. Ön képviseli az egyik legrégibb országot itt a körünkben. Nagyon sokan másfele tekintettek, amikor Oroszország megszállta Grúziát. Más országok, mint Moldova vagy Ukrajna esetében is ez történt szorosabb együttműködésre törekszik-e olyan országokkal, amelyeket közvetlenül befolyásol az orosz beavatkozás, és ha igen, akkor hogyan képzelje el ezt az együttműködést? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretném most lezárni a szavazó listát és a hozzászólók listáját, mert aztán hamarosan kezdenünk el a szavazást. Hautala asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, már lehetőségem nyílt arra, hogy kérdéseket intézek önhöz azon a szemináriumon, amelyet nem régen tartott itt a parlamentben, de azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha részletesebben kifejezni, kifejteni itt a szakbizottságban is, hogy hogyan látja az igazságszolgáltatással kapcsolatos reformok helyzetét, hiszen tudja, hogy ezzel kapcsolatban különböző mértékű aggályok merültek itt fel. De utalnék egy másik témára is, amelyről említést tett. Beszélt arról, hogy lehetséges volna valamilyen fajta megoldást találni a két egymással versengő kereskedelmi rendszer között amelyet ugye látunk, hogy ott van az európai szabad kereskedelmi térség, Ukrajna, Moldávia és az ön hazája is társult tag lesz, és aztán ott van az eurázsiai kereskedelmi térség is. Lát-e valamilyen lehetőséget az a kapcsolatban, hogy ez a hihetetlenül magas szintű politikai feszültség, amely kialakult az orosz beavatkozás miatt Ukrajnában, enyhül, és esetleg ez a két kereskedelmi térség, rendszer köz, egymáshoz közelebb kerülhet-e. És itt nem arra gondolok, hogy enyhítsünk azon szankciókon, amelyeket az EU bevezetett Oroszországgal szemben az ukrajnai válság miatt. Uh, Köszönöm, elnök úr. A fekete tenger térségében a változ... drámai változások álltak be az év során. Az Európai Parlament is észlelte, ez Paskú jelentésében is szó esik erről. A balti országok növeljék a stabilitást a régióban az, ahogy mélyebb katonai integrációra törekednek, a balti országok körében és más államokkal is Ön szerint egy mélyebb katonai integráció az ön térségében az államok között lehetséges volna egy grúz, ukrán, moldáv zászló létrehozásával kezdve például. Köszönöm, Fortiga asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, elnök úr, az Opoly Parlamentben. Nagyon jó, hogy Grúzia eh, államiságának legfőbb képviselőjével eszmét cserélhetünk. Még a rigai csúcs előtt. Válaszolva arra a kérdésre, hogy vajon azok az államok, amelyek függetlenségüket vagy állami létüket akkor nyerték vissza, amikor összeolvott a Szovjetunió, és vajon ezek az államok megérdemlik-e a stabilitást, függetlenségét és a békés fejlődés útját, a válaszom nyilvánvalóan igen. Persze, hogy megérdemlik, és remélem a rigai csúcs nagyon erős üzenetet fogalmaz meg e tekintetben arról, hogy az Európai Unió elkötelezett híve ennek és ennek megerősítésének. Azt is el kell mondjam önnek, hogy agályaim vannak Grúziával kapcsolatban. Én régóta elkötelezett barátja vagyok az ön hazájának. Nemrég ott jártam, és találkozhattam fog, fog, foglyokkal, kiváló személyiségekkel, volt az ön volt politikai ellenzékének tagjaival, Szakasvili elnök pártjának tagjaival, és néhány jogásszal is, ügyvéddel. Szeretném meghallgatni az ön véleményét, hogy a bírósági rendszer reformjának milyen kilátásai vannak ön szerint, különös tekintet arra, hogyan lehet -e megszabadulni a tárgyalás előtti fogvatartás nagyon aggályos gyakorlatától. A is úgy előtt nagyon jó lenne, hogyha ez ügyben pozitív felémények születnének az ön hazájában. Elnök mikrofon nélkül adta meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Parlamentben. Itt vagyok. Ahogy Grúziában mondják, Kaborzsoba, Brüsszelben. Az Grúzjának és a grúzoknak szám, fontos az európai perspektíva, is elmondotta, és ez a grúz mentalitásnak is része az európai perspektíva, és, és Grúzia utcáit járva, az emberekkel beszélgetve nyilvánvaló, hogy melyik országokhoz, milyen szervezethez szeretnének tartozni a grúzok, ahhoz, hogy egy, egy világosabb jövőjük legyen. A térségbeli együttműködésről szeretnék kérdezni. A dél-kaukázus térségében különféle orientáció országok vannak, különféle okoknál fogva, és a geopolitikai játszmáknak betudhatóan ebben a térségben. Tekintettel arra, hogy a térség helyzeten nem könnyű, vajon az energiai együtt, energetikai együttműködés, az infrastruktúrai projektek, amelyeket meg kell építeni, vagy megterveznek építeni ebben a térségben ahhoz, hogy a a dél-kaukázust jobban összekapcsolják Törökországon keresztül a világ többi részével. Hogyan látja ezeknek a nagy projekteknek, meg a projekteknek a kilátásait? Köszönöm. President, as member of the European Parliament. Ön általában egy percet kap mindenki az Európai Parlamentben, hát meg, megpróbálom röviden elmondani mondandómat. Jó lenne minden rész, kérdésre résztesen válaszolni, szívesen tenném. Fontos reflexiós pontok és fontos kérdéseket taglalnak. Ezért volna jó, hogyha beszélhetnék hosszabban róluk. Az Oroszországgal való kapcsolatunkra vonatkozó kérdéscsoporttal, bokorral kezdeném. Oroszország fenyegetést jelentett a grúz biztonságra, és jelent, és a területi épségére, szuverenitására hazámnak. Nem csak 2008-ban volt ez így, osztom azt a nézetőket, hogy már a 90-es években is azt láttuk Grúziában, amit Ukrajnában látunk most, egy úgynevezett hibrid háborút, megszállt területeken folytak a, a műveletek, és úgynevezett kormányok terjeszkedtek, szálltak meg területeket a 90-es évek elején, a 90-es évek végén láthattuk, 2008-ban is láthattuk, és ez továbbra is fenyegetést jelent. Hogy mondjam el, hogy ami Ukrajnában történt, a grúz, grúzok is szenvedélyesen átélték, hiszen olyasmit láttak, amit hat évvel ezelőtt otthon láthattak. És hogy tegyem gyorsan hozzá azt is, hogy Oroszország nem fizette meg az árát a 2008-as agressziónak, és ezt tette lehetővé 2014-et az orosz oldalon, mert hogy megúzták 2008-at is igen, bizonytalanságot éreznek az emberek, való igaz, és nagyon nagy igény van arra, hogy világos üzenetet kapjunk európai partnereinkről ezen kérdésekről. Hogy vajon Grúzia megérdemli a világos üzenetet, azt, hogy megvédjék szabad döntését, hogy a nyugati civilizáció része kíván lenni. Szerintem ezeket a hangokat világosabban kéne megfogalmazni itt nyugaton, és az orosz politikusok elég keményen megmondják, hogy a volt szovjet országok, az ő hátsó udvaruk, nekik joguk van ott dönteni a kérdésekben, akár katonai eszközökkel. Ez azt jelenti, hogy minden ország abban a fenyegetésben él. Ha bármit elszámolnak, bármilyen bizonytalanság történik, Oroszország azonnal lecsap, katonai eszközökkel is, hogy a saját javára oldja meg úgymond ezeket a kérdéseket. És mindezt hozzákapcsolnám e, e kérdést a Vámunió versus kereskedelmi övezet kérdéséhez. Hogy mi lehet a megoldás? Megosztottam azt a nézetemet, hogy amikor a Vámunióban levő partnereinkkel beszélünk, és a CFT-i kitérvészésről beszélünk, mikor a fehér olaszokkal beszélgetünk, mindannyian ezekről az esetekről országaink további gazdaságainak lehetőségéről tárgyalunk, és nem megosztó vonalakról közöttünk. A gazdasági kapcsolatok mélyítését szeretnénk elérni. Az, hogy ki az, aki a kereskedelem kérdéseit, geopolitikai és egzisztenciális kérdésekhez kapcsolja a fenyegető módon, hát az Orosz Föderáció politikusai. Mit tehetünk ezzel? Nos azt, hogy világos választ adunk abban, hogy tovább mélyítünk egy olyan európai napirendet, amely egyre pozitívabb lesz, sokkal inkább megoldás és jövő orientáltabb. Ebben az összefüggésben beszélgetve arról beszélünk, hogy kicsi, ám világos lépéseket teszünk nem konfrontációs politikában, Ukrajna, Moldávia, Grúzia tárgyában Oroszországnak is meg kell mutatni a keleti partnereknek is, hogy a, a konfrontáció paradigmáját egy pozitív dinamikába lehet kiváltani. Azért, hogy megnyissuk a lehetőségeket a keleti partneri országoknak. A grúz, ukrán, moldáv együttműködés. Természetesen egyik fontos eleme a keleti partnerségnek, hiszen ez a három ország, amely a leginkább elmélyítette az európai kapcsolatait odáig, hogy a társadalmi megállapodást aláírták. Hogy itt milyen perspektívák adódnak. Nos, úgy gondolom, megmutattuk a, politikai szintű partnerség kérdéseit, kifejezett támogatást adtunk az egyiknek, a háromból Ukrajnának, amely súlyos fenyegetés tárgya, és ezt minden szinten kifejezzük, ezt támogatásunkat. Külügyminiszterünk nagyon aktív van, igyekszik integrálni az érint a három ország külügyminisztereit, hogy egy egységes üzenetet és platformot hozzunk létre, a három ország perspektíváját meghatározandó. az uniók azon vers, versenyelőnyökre épülnek, komparatív előnyökre, amelyekkel egyes országok bírnak. Itt is igaz ez. Itt ebben a szellemben kell építeni kapcsolatainkat, saját értékeinkre támaszkodva, a jövőre vonatkozó külpolitikák mentén egymást támogató humanitárius közökkel is. A katonai partnerség tekintetében Szerintem Grúzia számára hasznosabb volna, ha a nato csatlakozna. Azon verseny előnyre támaszkodva, amelyel mondjuk a NATO bír ebben a tekintetben. És ez egy jobb és adekváltabb válasz volna a régió kihívásaira, mármint a NATO csatlakozás, mint bármi egyéb. Ami a belügyeket illeti és a belpolitikát. Elmondtam már, hogy büszke vagyok arra a reform napirendre, amelyet az elmúlt két évben elindítottunk. A bíróság volt az egyik leggyengébb lába a demokratikus rendszerünknek. Nagy erőfeszítéseket tettünk a bírósági reformok továbbvitelére. Persze ez nem egyik napról a másikra megy, idő kell hozzá, nem könnyű. Ám a két év alatt tettünk fontos lépéseket, röviden beszámolnék ezekről. Az ügyészi hivatal reformja elindult, ez volt a legproblémásabb terület. Biztos értik, miről beszélek. A, az igazságszolgáltatásnak olyan rendszerének olyan eleme ez, az ügyesség, amely komoly reformokat igényelt, a politik, és ez politikai akarat kellett. Aztán a, a bíróságok rendszere is aktív átalakításban van. Persze ez a rendszer, nem, ennek a reforma nem pontosan illeszkedik a, a ügyészség reformjához, ez persze gondokat jelent. Én, mint elnök, arról tájékoztathatom önöket, hogy büszke vagyok, hogy ezt én és a parlament léptük meg, hogy kineveztük a bíróság elnökét, akik nem politikai jelölt, a, a bírókat, és a bírók sem politikai színük miatt kaptak kinevezést. Ha engem kérdez, mondhatom, bizonyra vannak aggályok még, és javítani valók a bíróságok rendszerében, ezek különösen a, a tárgyalás előtti őrizett időtartamával kapcsolódik. Persze konkrét ügyekben nem tudok most itt tájékoztást adni, ám feltétlenül az a célom, hogy elérjük azt az európai normát, hogy a súlyos vádakkal illetett, illetett tekne legyenek túlzottan hosszú ideig előzetesben az Európában szokásos két hónapon túl például. De azt hiszem egészében mondhatom, hogy a reform nagyon komoly eredményeket ért már el eddig is, az igazságszolgatás reformja. Szerintem mindenre reflektáltam, minden kérdésre. Az már aláírt egyezményeket illetően szeretném megköszönni partnereinek és barátainak, akik aktívan támogatták ezeket a folyamatokat. Az Orosz Föderációban az Abház térségről leírott szerződéssel kapcsolatban világos üzenetünk van, ám a, a Dél-Osszétia mm, e, helyzettel megelőző, preemptív intézkedésre volt szükség barátainkkal. Köszönöm, hogy ennyire precízen ö, e, fogalmaztak ebben az ügyben, még mielőtt az Orosz Föderáció kézegyével látta volna el a, a Dél-Oszétiával kapcsolatos egyezményét, amely ellen van minden nemzetközi jognak és gyakorlatnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a megjegyzéseit. Elmondhatom, hogy ön bízhat az Európai Parlamentben, mi az önök oldalán állunk, ezt már évek óta bizonyítottuk, és remélhetőleg úgy tudják tovább fejleszteni országokat, hogy az megfeleljen a társulási megalapodásnak, illetve a szabadkereskedelmi megalapodásnak, ezt majd teljes mértékben végre lehet hajtani, és ez majd segíti az önök országának európai perspektíváját. Remélhetőleg a rigai csúcs találkozó is ilyen szellemben majd sikeres lehet. Köszönöm szépen! We have to vote over Russia. <laughs>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 beanie, not now. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, most Oroszország következik. Landsbergis úr, kíván -e bármit mondani? Csak szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, akik előkészítették a dokumentumot. Legyen óvatos, mondja az elnök. Ezt inkább majd utána, a szavazás után mondja el. Ennyi lett volna, mondja Lenzbergis úr. Wir beginnen also. Antrag Nummer 1. Egyes uh, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Scholz 165-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. kettes kompromisszum. Egy kicsit másképp van összeállítva, mint általában. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk hármas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ki támogatja az ötös kompromisszumot? Ellenzi tartózkodik, elfogadtuk. 236-os módosító. Itt lenne egy kiegészítés. Ki támogatja a 236-ost? Ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. Äh, Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. 26-28 arányban ellen utasítva. It doesn't help you. It's then one more. Ez nem segít. Egy az önök, önök mellett, de ez sem elég. Most pedig 258-as módosító mellette, 258-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 261-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Tessék, ellenőrizzük. és aztán majd vesz nekem egy üveg viszkit, hogyha igazam volt. A szavazást megnyitom. Two six one. 261-est ellenőrizzük, a szavazást lezártam. 21-34 arányban el lett utasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, két részben, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 294-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 296-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 303-as mellette, 303-as e, mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Ez aber immer noch abgelehnt. Még mindig el van utasítva. Nyolcas kompromisszum. Nem. Javítja az elnök magát. 304-es. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 314-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 322-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. 22-39 arányban el lett utasítva. 9-es, még a Meszericsről kell szavazni, 323-as, erről szavaztunk, kérdezi az elnök. 323 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 346. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 349 Yeah, but here is written. 363, hát akkor rosszul írták a papírra, 363-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 379-es. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 394-es mellette ellene ta, tessék? 394 dafür. 394-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 409-es mellette, ellene tartózkodik,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 Tudtam, hogy Szerű Solszki igazán befolyásos, elutasítva. Still carried. Mégiscsak el lett fogadva. Akkor rosszul szavazott ő. Elfogadtuk, elfogadtuk. Elfogadtuk. 409-es volt ez. 411-es. Három részben. Első rész mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Dann Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. 38-20 arányban elfogadtuk. Most rátérünk a második részre. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Howitt úr. Nincs idő kormánytárgyalásokra, ez már későn van. Kompromiss 15. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 406 62-es. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 463 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette a tartozkodik elfogadtuk. 27-es módosító. Mellette elne tartózkodik elutas, elutasítva. 19-es kompromisszum mellette Elne tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette Elne tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Huszonhármas mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Huszonnégyes kompromisszum két részben ki van mellette, az első rész mellett? Ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Mal die kleine nem, damit eingestimmt. Jetzt stimmt Die Abstimmung ist... Lezártam a szavazást. 40-26 arányban elfogadtuk. 79-es kiegészítésként mellette ellene tartózkodik elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 103-as módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Antrag 26. 26-os. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második rész mellette ellene ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, 40-24 arányban egy tartózkodásra elfogadtuk. 140-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 154-es módosító mellette ellene tartózkodik, Elfogadtuk, szerintem. A 151 est ellenőrizzük. A szavazást lezárom. 38-27 arányban elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 1-es és 2-es mellette Giovanni Szerűs Valszki társszerzőként mellette, mellette, ellene ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 38-28 arányban elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Ötös mellette ötös mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hat mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Hét mellette ellene tartózkodik elutasítva. Elektronikusan szavazunk a teljes műalkotásról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 53 igen, 10 nem, 3 tartózkodással. Gratulálunk Landsbergis úrnak de mindenkinek. Mindenkinek gratulálunk, akik nagy komolysággal fáradoztak az elmúlt hetekben a kompromisszum létrehozásán. Most pedig következik a Törökországgal kapcsolatos jelentés. Köszönöm, elnök úr. Épp most hívták fel a figyelmemet egy hibára a néppárti szavazó listán. Itt valóban egy hiba szerepel. Azt kérném, hogy ezt korrigálják a 34-es oldalon. A 415-ös módosító, itt eh, mínusz szerepel, plusszal kell szavaznunk. Itt arról van szó, hogy a 22-es kompromisszumhoz illeszük oda a következő szavakat, and the values and principles on which the EU is founded, az értékek és elvek, amelyekre az EU épül. Kérem, hogy ide plusz jelet helyezzenek a szavazólistára. Köszönöm. E Ez a néppárti szavazólistát érinti, úgyhogy nincs ehhez kommentárom. Tudniuk kell, hogy a néppártnak már nincs fax gépe, úgyhogy így kellett ezt megoldanunk. Antrag 48. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jól kezdődik. Lezárom a szavazást. 37-29 arányban elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 74-es, 74-es mellette, ellene, elutasítva. Nyolcvanhármas. 83-as módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26-34 arányban 6 tartózkodásra elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 91 mellette. 99-es Günár Hökmark módosítója mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük. Closed. Lezárom a szavazást. 32-33 arányban elutasítva. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 107-es módosító. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 111, 111 mellette, ellene, ellenőrizzük. De Lezárom a szavazást. 32-34 arányban elutasítva. 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, het, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 130-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27-32 arányban elutasítva. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 139 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 141 mellette ellene tartózkodás meglepő módon elfogadtuk. Nyolcas, kilences kompromisszum. Mellette ellenőriznünk kell. 148-asról kell szavaznunk, mert a 140-es nem fogadtuk el. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 65-ös. es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 172 mellette. 170-es ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 47-18 arányban 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 173 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 36-23 arányban elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 177 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 175 még egyszer kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik elutasítva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179, 180, 181 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 43-23 arányban elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 szerepel itt, mellette, 196 mellett kiszavaz, ellene, ki tartózkodik? Ellenőrizzük. Bár azt hiszem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 41-22 arányban elfogadtuk. 13 kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem ellenezhetjük Rebeka módosítóját. Lezárom a szavazást. 39-24 arányban elfogadtuk. A három egymással azonos módosító mellette kiszavaz. Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elolvastam a módosítókat, főleg ezt, mondja az elnök. 32-32 arányban elutasítottuk. Kettő 28 és 29 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. lezárom majdnem a szavazást. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. 20-33 arányban elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 236 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 15-ös. Szavazunk. 29-31 arányban elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Kettő 71, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 273 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 282-es, okafogyottá válik. 284-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 287 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 288-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 288-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Ötvenhat tizenegy arányban elfogadtuk. 290 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 293-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 294 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 295 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 296 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 297 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 299 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 300 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 301 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 302-3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 304 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 305 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 31-36 arányban elutasítva. 309 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó néhány egymással egyező módosító. Ezekről biztos folyik a vita. Mellette 310, 11, 12 mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 313-14 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 315 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Részenkénti szavazás 316-17-nél. Első rész mellett kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30, 36 arányban el, eh, elutasítva második rész, mellett kiszavaz. Megnyitom a szavazást. Második részről szavazunk. Kiszavaz mellette. A második rész mellett. Ellene. Elutasítva. A harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 318 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 319 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69. Ellenőrizzük a 319-et? Kérem, szavazzanak. Nem mindig egyértelmű az eredmény, mert sokan nem jelzik, hogy hogy szavaznak. A szavazás lezárom. 29 30 arányban elutasítva. 69-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28-32 arányban elutasítva. 3-23-24-25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 326 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 327-28 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32-28 arányban elfogadtuk. 329 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Hál' Istennek elutasítottuk, 30-31 arány van. Nem lett volna szabad szavaznunk róla. 3-30. 3-30 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 331 két részben, első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 332 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 333 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 334 mellette nem, erről nem szavazunk. 335 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 336 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 337 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 338 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Akkor a néppártnak egységesen kell szavaznia. A szavazást lezárom. Harminc, hat arányban elutasítottuk. 339 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 340 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 341-42 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 343 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 344 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29-32 arányban elutasítva. as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 345 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 369. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum két részben, első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk, kettes rész mellette, Ellene. Tartózkodás. Elutasítva, de jobb, ha ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 35-31 arányban elfogadtuk. Három 73-71 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 372 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 373 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 374 mellette, 373. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 1152. arányban éppen félre sikerült. 374 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 375 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 376 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 377-378 mellette, ellene, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Lezárom a szavazást először. 26-34 arányban elutasítva. 380-381-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 382 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az utolsó rész urges on the Turkish government 384-567 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, úgyhogy a bizottság fele nem vett részt. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 22-es kompromisszum. Hol is van? Három részben. Első rész mellett kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 411-es, ha nem tévedek, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 417-es ügyrend elleni. Θα Pargalusa, i η τροπολογία Köszönöm szépen. Tehát azt szeretném azt, hogy a 414-re szavazzunk, mert ez nincs benne a kompromisszumban, ez a szövegrész. Külön kéne szavazni róla, tehát konkrétan egy nagyon fontos mondatról van szó. Angolul olvasom. Ez elv, amelyen az Európai Unió alapul. Alapító elvek. Also dieses ist erst einmal Ez a 415-ös első része, amelyet szavazásra bocsátottunk. Itt van szó az értékekről és az alapelvekről. A második rész pedig a kompromisszumos indítvány részéről szavazunk, a 415-ről, és ott megtalálja az első mondatot, amelyet megemlített, és amely hivatkozik az értékekre. Mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 417 mellette. 417. Négy tizenhét mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva. Négy huszonkettő szóbeli módosító elutasították. Itt ez áll. A 422-est egy szóbeli módosítóval bocsátom szavazásra. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Igen, tévedtem. 422 az eredeti formájában mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik 426-os. Mellette kiszavaz. Ellene. Ki tartózkodik elutasítva. 428 mellette nem figyelt oda, sajnálom, szavaztunk. Ezt így nem lehet, annyira egyértelmű volt. 428 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négy harmincegy mellette. Most szavaztunk erről. Ja, 428. 428-asról szavaztunk már, és ezt elutasítottuk. Elutasítottuk. Ellenőrizzük még egyszer? Akkor ellenőrizzük még egyszer a 428-ast. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. 30-34 arányban elutasítva. Kérném a kollégákat, hogy noha sok a módosító, azért emeljék fel a kezüket, mert különben nem egyértelmű az eredmény, és az aztán sok időt vesz igénybe. 4.31 következik mellette, ellene, ki tartózkodik elutasítva. 432. Szavazhatunk erről? 418, 422, 423, ezeket elfogadtuk? Négy harminckettőről szavazunk. 418, 22, 23-as, ha ezeket elfogadtuk, akkor csak egy részről szavazhatunk, úgyhogy kérdezem, hogy ezeket elfogadtuk-e? Nem? Rendben, akkor most szavazunk a 432-esről teljesen, annak egészéről mellette. Ellene? Ki tartózkodik, elutasítva. 434 mellette. Ellene? Tartózkodás, elutasítva. 437 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 438 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 442 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 440 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 275 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es, csak a 13-as kompromisszum alapján mellette, ellene Még egyszer, tehát ki szavaz mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 3, 4, 5. Ezt már megoldottuk. Ez már tisztázódott. 6, Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 34-31 arányban elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Még egyszer 11-es mellette. Ellene. Ta elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás. Tekintettel arra, hogy hányan szavaztak, elutasítva. Nem, azt kell mondjam, hogy részt kell venni a szavazáson. Egyértelmű volt, hogy a néppárti frakció fele nem vett részt, és ez volt az egyértelmű, nagyon is egyértelmű eredmény. Négyszer kértem már, hogy mindenki vegyen részt a szavazáson. Különben minden alkalommal ellenőrizhetnénk. 13-as okafogyottával, 15 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 17-18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 40-est. Mindjárt eldől az eredmény. Lezárjuk a szavazást. 36-24 arányban elfogadtuk. Negyvenegy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a jelentés egészéről. Stimmung ist geöffnet. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A jelentést kitűnő eredménnyel 45-en szavaztak rá igennel, 6-an nemmel, 12-en tartózkodtak ezzel az eredménnyel. Elfogadtuk. Köszönöm. Gratulálok. Szeretnék az előadónak szíves köszönetet, szívesen köszönetet mondani. de akár csak az előző jelentésnél is az árnyék jelentéstevőknek, illetve mindazoknak, akik részt vettek a kompromisszumok kidolgozásában, szeretném megköszönni a, az együttműködésüket. Hmm? But the next part? The next part is the, the NENA report, NENA report. I have just, uh, you have to go to Tusk. No, is he here? Yes, Peyo is here. Where? Over there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 Vamos a ir ahora con... Folytatjuk a közel-keleti biztonsági kihívásokkal kapcsolatos vitát, biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben, és a politikai stabilitás kilátásairól. Pejon úr az előadó, kb. 370 módosító érkezett, Pejon úrnak adom meg a szót kb. 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az öt perc alatt, amit kaptam, azzal kezdeném meg. Köszönöm az frakció frakciók árnyék előadóinak a munkát, segítséget. Ahogy mondottam, e jelent, korábban is e jelentésben széles támogatást szeretnénk szerezni egy kényes és stratégiai fontosságú témában. Arra törekedtem tehát, hogy egyesítsem a hangokat, semmint, hogy mélyítsem a különbségeket a politikai frakciók között. Köszönöm az árnyékelődők és a többi kollega együttműködését. Nagyon hasznos gondolatokkal gazdagították az anyagomat. 33 kompromisszumos módosítót tudtam kialakítani, és ez több, kb. felét lefedi a módosítóknak. Meglátjuk a plenárison kielégítőnek bizonyul-e ez az egyesítési törekvésem. Néhány szerkesztésbeli módosítást is alkalmaztunk. Egyik módosítás Jemennel kapcsolatos, mert változott a helyzet, a másik pedig Tunéziát illeti. Erre sok képviselősen felhívta a figyelmet, és legitim kérés, úgyhogy módosítottuk is a szöveget. Aztán minden frakció szerette volna hangsúlyozni még jobban az emberi jogok érvényesülésének fontosságát, és ugye a dokumentum harmadik részének alcíme is változott. Tehát eh, rámozott fel, hogy nem csak a demokrácia erősítésének stratégiája, hanem az emberi jogok eh, erősítése is feladat, illetve téma. A, azok az aggályok, amelyeket a frakciók megfogalmaztak, ezeket igyekeztünk a kompromisszumos módosban mindenképpen megjeleníteni. Az egész szakbizottság véleményét megjelenítve. A vallás szabadság kérdései is erősítés kaptak, tiszteletben tartva az igényeket, aztán energetika, a korrupció elleni harc, erre nem térett ki korábban a jelentés, aztán több téma még, amely további tisztázást kapott. A legnehezebbek ezek közül, és a stratégiai megállapodást tárgyai ö, voltak. A Szíriával kapcsolatos pontos megfogalmazás is ilyen volt. Azt a kérdést illetően vajon utaljunk vele, vagy sem Assadra. Egyesek azt mondták, yes, különféle vélemények elhangzottak, Ám közben katonai fejlemények bontakoztak ki a térségben magában, és a tárgyalások is reflektálták erre. A parlamentnek van egy álláspontja, ezt szerintem kár volna ezzel, ezen változtatni. Most, amikor a katonai és diplomáciai fejlemények konvergenciát mutatnak, világos üzenetet fogalmazva Assadnak, Szerintem felelős módon kell ezt kezelnünk, frakciók között is egyeztetve. Lehet, hogy egyes frakciók álláspontja változott az elmúlt hónapokban, de szerintem a, a parlament álláspontjának a módosításában legyünk körültekintőek, mert végül is magunknak árthatunk. És több más témafront is van, ahol hasonló körültekintés van. Szóval szerintem egészében jó kompromisszumra jutottunk. Az iráni helyzet is figyelmet érdemel, figyelemmel kísérjük az atomenergia kérdéseit, az urándósítás kérdéseit, és fontos, hogy elkerüljük a további mélyítését a, a problémáknak. Ez is nagyon világos és pontos megfogalmazásokat követel meg ebben az anyagban. Aztán vannak nézetek, amelyek hangsúlyai esetleg feszültséget okozhatnak, amelyek nem hasznosak. Egyesek a terrorizmus, terrorizmus elleni harc kapcsán a terrorizmus gazdasági kulturális okait is vizsgálják, mások számára a terrorizmus pusztán egy biztonságpolitikai fenyegetés. Igyekeztem tehát egyeztetni ugye már a Daesh, vagy az ISIS előtt is volt takterrorista mozgalmak, vannak olyan alapokok, amelyeket vizsgálnunk kell EU, az EU szempontjából, vannak társadalmi, gazdasági, kulturális okai is, itt kellett a nézeteket közelítenünk. Mert egyesek csak a társadalmas gazdasági és társadalmi okaira gondolnak, mások, mint mondtam, inkább a, a, a biztonsági vetületét látják. Holisztikusan kell tehát valamiképpen kompromisszumra törekednünk ezen nézetek között, nagyon körültekintően fogalmazva, amikor e kérdésről beszélünk. És a legnagyobb támogatásra igényt tartó megfogalmazást kell kialakítanunk, például az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban Fontos, hogy ne legyünk megosztottak, a lehető legkevésbé osszon meg bennünket ez a jelentés. Vagy amikor például konkrétan Daesh-ről és más, terül, most más formáiról beszélünk, meg az EU globális megközelítéséről. Tehát egy széles merítésben kell meghatározni a problémákat. Köszönöm az erre vonatkozó munkát, és igyekeztem mindenki megjelenteni a jelentésben. Köszönöm szépen, Pajon úr, Préda úr, Köszönöm szépen. Menescu asszony nevében szeretnék szólni. Ő az árnyék jelentéstevőnk a frakcióban, nem tudott ő ma eljönni. Először is a jelentés készítőnek szeretnék gratulálni a munkájához. Az általam képviselt kollégám nagyra becsüli a jelentés készítő munkáját, és szeretne néhány pontot kiemelni. Először is azt elképzelést, hogy az Európai Uniónak a regionális párbeszédet kell támogatnia annak érdekében, hogy minden felet be lehessen vonni ebbe, különösképpen Szaudarábiát, Iránt és Törökországot. Ezen kívül arra is szükség van, hogy eh, az ISIS eh, finanszírozását a lehető hamarabb állítsák le, hogy ne legyen semmilyen fajta finanszírozás az irányukba. Hatékony rendszerre van szükség az Arabliga részéről a szankciókat illetően, és vannak bizonyos EU intézkedések, amelyeket követelnek. Angolul felolvasom. Fel kell lépni a ratifikációról elni extrémizmus elleni együttműködést, a fő tényezőket hangsúlyozva a válságban a kulcsfontosságú országokkal egyeztetve a politikai egy, párbeszédben az iszlám együttműködés az arab államok között az Afrikai Unió és más ellen is. Tehát regionális együttműködési struktúrok, mint a G5 és a Sahel tekintettel a jelentés szellemére szeretném üdvözölni azokat az előlépéseket, a reformokat, amelyek a térség egyes országai a biztonsági kérdésekben hoztak, különösen Marokkora gondolok. Biztos vagyok abban, hogy jó együttműködést fogunk kötni a kompromisszumos módosítók végleges szerint. Euh, Hozzátenném még euh, azt is, hogy nagyon fontos az, hogy kompromisszumot euh, találjunk a Szíriával kapcsolatos megfogalmazás tekintetében, ugyanis itt különbözőek a nézetek, de meg vagyok arról győződve, hogy sikerül majd kompromisszumot találnunk, és sikerül majd figyelembe venni az imént elhangzottakat, vagyis azt, hogy koherensnek kell lennünk a parlament által korábban képviselt véleménnyel, és a jelentéskészítő által felvetett pontokban is egyértelmű parlamenti álláspontot tudunk majd elfoglalni, nem pedig egy olyan álláspontot, amely a tárgyalásainkat gyengítené. Köszönöm. Eh, Most pedig a GUE nevében én fogok hozzászólni. Szeretném megadni a, megköszönni a munkát az előadónak. Mi is szeretnénk csatlakozni a megállapodáshoz, amennyiben ez lehetséges, de természetesen az álláspontunktól függően és szeretnénk, hogy itt egy jó szomszédságról beszéljünk, amelynek keretében a megoldásokat a regionális sajátosságokra építsük, az országok szuverenitását tiszteletben tartva. Tartva. Gondolok itt nem utolsó sorban arra kettős mércére, amelyet az emberi jogok tiszteletben tartása során említeni szoktunk. A Sahel térség, a Sahara ugye, amelyről az ENSZ is nyilatkozott, és Palesztina is egy olyan konfliktus, amely terheli a kapcsolatokat és a geopolitikai kérdéseket Szíria esetében. Misztura úr munkáját támogatnunk kell. Iránnal beszélt, és bárkivel fontos az egyeztetés, ha a probléma megoldásáról van szó. És amit az isis kapcsolatban elmondtak. Természetesen nyomást kell gyakorolni Szaudarábiára, Törökországra és másokra, annak érdekében, hogy közvetett vagy közvetlen módon vessenek véget a terrorizmus finanszírozásának. Schmidt úr, a szó. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom a gratulálókhoz nagyon nyílt munkastílusban dolgozott, szerintem a kompromisszum érdekében jól haladtunk, gratulálok a munkatársainak is, de fogadtak más gondolatokat is, a korrupció elleni harcban való gondolatait én meg megszívlelem, szerintem fontos, hogy kitérjünk erre a jelentésben. Minden módosítás összefüggésébe kell helyezze a biztonsági kihívást. És több más frakció nézetére egyetértek nem önmagukban kell vizsgálni a biztonsági kívásokat, hanem szélesebb körben kell értelmeznünk ezek háttérokai is, miért jöttek létre. A kon konkrétan az ISIS-szal kapcsolatban itt is összefüggésében kell látnunk, hogy egyfajta szimptóma is, meg persze szereplő is a szíriai konfliktusban, a, a szóhasználat tekintetében meg kéne egyezünk, hogy nevezzük. Daesh, ISIS néven is szerepel Szerintem az úgynevezett iszlám állam lenne a jó megnevezés, talán a szolgálatok egyeztetetnének a tanácssal is, hogy az intézmények egységes terminológiát alkalmaznak erre a jelenségre. Összefüggésébe kell ezt is helyezni. Az arab tavasz keltette aggályokat is a régióról, és nem konkrétan rezsimekről szólva, a 65-ös módosítóra gondolok, aztán a 334-es módosító nagyon fontos gondolatot hoz fel a korrupcióval kapcsolatban, aztán a 140, a civil társadalom szerepe, a párbeszédet erősítve a társadalmok államokon belül és azok között a szélesebb térségben nagyon fontos, hogy az emberi aktivisták és általában a civil társadalom a legnagyobb szövetségesünk legyen rájuk gondunk, és aggály van azzal is, hogy az antiterrorizmus jogszabályaival visszaélnek sok esetben a térség államai, hogy ezt használják hogy lecsapassanak az ellenzéki civil mozgalmakra. Holisztikus megközelítésben kell meg, tárgyalnunk a témákat, és az anyag jó kompromisszumos alap. Köszönöm, Havit úr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, ez gratulálok. Pejom kollégámnak nagyon fontos jelentést írt a szakbizottság szempontjából is, meg jó irányba vezérel bennünket, egy olyan állásfoglalás felé, amely széles támogatást kaphat, és nagy hatással lehet, remélem, hogy így lesz. Úgyhogy különösen azokat a területeket dicsérem, ahol a rendet államok, az Arab Liga partneri viszony, azokkal való partnerséget eh, emellék ki, a eh, béke folyamat előrevitelét, illetve teljesen egyetértek azzal a gondolatával, hogy Assaddal nem szabad együttműködni veszélyes volna, ha ezt visszavannák ezen a lesorolás keretében, meg egyébként is helyesen hívja fel a figyelmet arra, hogy a menekült válságra jobban kell figyelni egyes országban. Nagyon sok jó dolog van ebben a jelentésben, nagyon eredményes lehet. Várom a jelentéstevővel együttműködés, hogy pontosítsuk a szöveget, tekint és a külügyminiszterekkel és a főképviselő vegyeztetve megfelelően kell tehát erősíteni a főképviselő szerepkörét is e témákban. Az ő felhívása, a külügyminisztereknek szintet felhívása nagyon helyén való volt, szerintem támogatandó. Szerintem kif- konkrétan kiemelhetnénk a antijihadista propagandára vonatkozó gondolatokat nem, nem a civilizációk harcáról van itt szó, pontosan kell fogalmaznunk ezzel kapcsolatban, és a muzulmánokat is meg kell céloznunk üzenetünkkel határaikon kívül és belül is. A határőrizet köz összefüggésében is nagyon jó gondolatokat fogalmaz, meg legyünk kifejezettebbek. A a határmegfigyelési missziókat Líbiában is, meg kell erősíteni meg a palesztin területek határain. Az ember hamilitáris segélyek tekintetében a szíriai felekre vonatkozó utalást hátterét értem, ám a humanitárius segélyt a politikai céloktól függetlenül kell folyósítani, itt kicsit kell módosítsuk a szöveget, hogy nehogy félreértelmezhessék bár értem, mi áll a megfogalmazása mögött. Szerintem jó érveket fogalmaz meg a gazdasági fejlődés ügyében. Itt lehet konkrét utalásokat is tenni összekapcsolva a fejlődés hiányát a konfliktusok kialakulásával. Itt is erősítenék a szövegen. Szerintem a migrációról nem szól a szöveg, halad szerintem egy kiegyensúlyozott szöveg része kell legyen az is, hogy reflektálunk azokra a vitákra, amelyek a földközi menti válságra szólnak. Én írok erről a jelentés, szívesen működik jelentésszerzővel ebben a témában. Nagyon fontos pontokat mond ugyanakkor a terrorizmus elleni harcban, hogy be kell mutassuk a partner országainknak a térségbe, hogy nem csak az érdekünk, hogy saját prizmánkon keresztül nézzük ezt a dolgot, a migrációt a termés elleni harc függvényében, hanem támogatva a gazdaság, gazdagodást, jólétet, stabilitást azokban az államokban is, amelyeket érint a migráció elsősorban, és sokszor félreábrázolják ebben a tekintetben a módosítók és a kompromisszumok meg kell jelenítsék ezeket a tényeket. Egyébként nagyon jó alapot kínál a szöveg arra, hogy együttműködjünk, és a legnagyobb fontosságú kérdésekben megfelelő álláspontot foglaljunk el az Észak-Afrikai Közel-Keleti munkacsoport elnökeként nem habozok pillanatig sem, hogy támogassam a szövegetése szerzőjét. Köszönöm az eddigi munkát. Köszönöm szépen, Havit úr. Most pedig lezárásképpen az előadónak adom meg a szót. Bien, merci beaucoup, euh, cher. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a hozzászólásaikat, és azt, hogy rövidek voltak. El kell mondjam azt, hogy a legtöbb aggály, amit megfogalmaztak, például Préda úr, amit elmondott, az megfelel az én elképzeléseimnek, és a kompromisszumokban ezt már megpróbáljuk figyelembe venni. Úgy vélem, hogy egy erős tengerre van szükség, amit Howitt úr is felvetett. Az államoknak, a különböző szervezetnek, az Öböl Tanács, az Afrikai Unió, mindenkinek részt kell, meg, részt kell vennie a megoldásban, és tovább kell erősíteni ezeket az aspektusokat. Ez egy nagyon fontos tengely lesz a jelentésben. Azon kell lenni, hogy mindenki vállalja a saját felelősségét, és a lehető legjobban bevonjunk mindenkit. A finanszírozásról is szó esett. Azt mondtuk, hogy pontosabban kell nyomon követni, ellenőrizni és szankcionálni azokat, akik a terrorizmust finanszírozzák. Az elmúlt években volt egy kis hanyagság, vagy kettős mércével mértünk. Marokkó. Itt egy formai dologról van szó, Tunézia esetében is ezt hozzáfűztük már. Mindenkit támogatunk, akik eh, részt vesznek ebben a forgatókönyvben, és eh, az említett delegációt is el kell ismerni. Az elnök is beszélt erről, de szeretnék visszatérni arra, hogy mi is volt a mi álláspontunk. Vagy amikor Palesztináról van szó, vagy az ENSZ határozatról, ami a 67-es határokat illeti, mindenkinek erőfeszítéseket kell tennie, Egyrésztről nem szabad Izraelt sem tovább provokálni, viszont Izraelnek fel kell hagynia a gyarmatosításával, a telepes, telepes, telepesítésével. Vannak olyan módosítók, ahol egyszerűen nem tudunk megállapodni, de itt nem arról van szó, hogy ezeket a témákat a szönyeg alá akarjuk söpörni, ezekkel a témákkal nagyon komolyan foglalkozunk bizonyos jelentésekben, egy globális stratégiáról van szó, erre szeretnék emlékeztetni. Egy biztonsági stratégiát szeretnénk létrehozni. Nem szabad elfeledkezni a felelősségünkről, és a múlt politikáját is meg kell vizsgálni, teljesen másfajta módosítók voltak korábban. Mi is meg tudjuk azt becsülni, fel tudjuk mérni azt, hogy nem mindent tettünk mindig jól. Például, ha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan bántunk az nyomon követésével, de mindenképpen józanunk kell gondolkodnunk, arra kell koncentrálnunk, ami egyesít bennünket, nem pedig arra, amely megoszt bennünket. Ami a korrupciót illeti, ez természetesen nagyon fontos téma. Meg kell értenünk, hogy mi történik, például a különböző államokban a terrorizmus finanszírozása kapcsán. Szerintem ebben meg tudunk majd állapodni. Ami a különböző kérdések kiszélesítését illeti. Én elmondtam az elején, hogy nem csak a társadalmi szinten vannak nehézségek, és nem csak ezek okozzák a terrorizmust, nagyon ö, sok másfajta problémás kérdés van, civil társadalom rendkívül fontos aspektus. Erősíteni kell kapcsolatainkat itt, itt gondolni kell az emberi jogokra is, és meg kell vizsgálni azt is, hogy mi hogyan avatkozunk be itt. Tehát azt is meg kell vizsgálni, hogyan tudunk megfogalmazni dolgokat, mert a különböző frakciók ezt kiemelték. Szerintem lehet, hogy a harmadik részét a szövegnek át lehetne fogalmazni annak érdekében, hogy jobban bevonóbb jellegű legyen ez a szöveg. Howitt úr joggal beszélt a menekültekről, ez egy rendkívül fontos aspektus, és Préda úr is kitért rá, hogyha megnézzük a kérdéskört hosszabb távon, akkor nem csak sürgős esetekkel állunk szemben, hanem itt hosszú távú kötelezettségvállalásra is szükség van. Itt viszont meg kell találni a megfelelő megfogalmazást. Volt egy kis előrelépés, hiszen beszélünk arról, hogy mi támogatjuk a főképviselő fellépését bizonyos kérdésekben, például abban a tekintetben, hogy a különböző tagállamok esetében megoldást kíván találni, mert néha szükségtelen verseny van a tagállamok között, ez egy nagyon kemény kérdéskör, és erről a politikai frakciók is beszélnek egymás között, illetve maguk között. Fontos az, hogy Európa valamit elérjen, elérjen a nemzetközi szintéren, ezért meg kell találni a megfelelő megfogalmazást, meg kell találni a megfelelő kapcsolatot a főképviselő, illetve a tagállami külügyminiszterek között. Howitt úr is felvetette azt, hogy keményebbnek kellene lennünk, és például is ezt említette, keményebbnek kellene lennünk a megfogalmazásunkban, hogy meg lehessen állítani a fiatalok járomlását, meg lehessen állítani a dzsihadista propagandát, európai szinten van erre szükség, ezt támogatjuk, ezt az elképzelést. Nem szeretnék, hogyha egyfajta civilizációs harcnak fognák ezt fel. Mi azt mondjuk, hogy oktatási, kulturális szempontból figyelembe kell venni, tiszteletbe kell tartani a kisebbségeket. Még néhány pontot hadd vessek fel. Egyensúlyt kell találnunk. Szíria, Irán az atomhelyzet tekintetében, és ezt hosszú távon kell e, elvégezni. A parlament többségének ezt támogatnia kell, mert csak így lehet e, megfelelő politikát kialakítani, nincs e, rosszabb annál, mint hogyha az Európai Parlament ilyen fontos kérdésben megosztott. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és köszöntöm a marokkói parlament delegációját, amely eljut hozzánk ma, és köszönöm, hogy nyomon követik eznek a jelentésnek az alakulását. Nagyon érdekes volt a vita, amelyet hallhattunk. Erről az jelentésről június 11-én fogunk itt szavazni, még mielőtt a plenáris elé terjesztenénk, ezzel pedig akkor befejeztük, és május 26-án találkozunk ugyanitt. Köszönöm.